Um, valaki azt említette, hogy a, nagyon büszkék a uh, haitiak. Hát így is van, de minden segítséget megérdemelnek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom a vitát a sürgős segítségnyújtás témájában Haitinak. Kedves kollégák, a következő napirendi pontban a halászatról fogunk közös vitát tartani. Galaga úr, Verendika úr, Gorbacsek úr és Ferejre úr készítettek jelentést ebben a témában. Először az előadókat hallgatjuk meg. Bilbao Barandika asszonyjal kezdjük, négy percben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el kell ismernem, és gratulálnom kell azoknak, akik a viszkályai öböl halászatáért felelősek. El kell érnünk a céljainkat, hogy profittal tudjunk halászatni, de ugyanakkor a halálományt is megtartsuk, védenünk el a környezetet, és ugyanakkor a szociális kérdéseket is meg kell oldanunk. Vannak tudományos tanulmányok, amelyek készültek ebben a témában, és a Tudományos Bizottság által megállapított biomassa alapján kerültek a célok megállapítása, amely 2009-ben készült. Szeptemberben kezdtük el közelebbről megvizsgálni a helyzetet, és a délnyugati vizeket is megvizsgáltuk az Atlanti óceánban, a konszenzus is kialakult azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene végrehajtanunk ezeket a terveket. Tavaly november 30-án fogadtunk el egy véleményt, ez pedig a tanácsnál is és a bizottságnál is új hozzáállást szült. Hallottuk, hogy szabályozó intézkedések elfogadására kerül sor, de erről nem sokat hallottunk részletesen. A spanyol elnökség során tárgyaltam a tanácssal a kezdeményezésről, beszéltünk a három ö, ö, oldalú tárgyalások során is, de aztán Franciaország kívánságára nem foglalkoztunk ezzel, mert nem volt meg a jogi alap. Úgyhogy ez leállította a téma való foglalkozást. Az új elnökség során beindult újra ez a folyamat, és azt mondták nekem, hogy ne legyek türelmetlen. Elnök, elnézést, de kicsit túl gyorsan beszél. Kérem, nyugodtan folytassa, hogy gondolja, de nem sokan fogják érteni, hogy mit mond. A spanyol elnökség őt követően nem volt trialógus, nem volt meg, megegyezés, úgyhogy feltettem a kérdést, hogy az új elnökség alatt beindulhatnak-e a tárgyalások. Azt mondták nekem, hogy ne legyek türelmetlen, és ne akarjam sietetni a dolgokat. Új szavazásra kell, hogy sor kerüljön a jogi tanácsadás értelmében. A módosító indítványokat leszavazták, ami rendkívül fontos lett volna az ágazat számára. Az első a 0,4%-os halászati szint volt a minimális kifogható mennyiség vonatkozásában. A kótát is fel kellene, felül kellene vizsgálni. A Tudományos Bizottság nem tudott semmit mondani a jelenlegi biomasszáról információ hiányában. Ez kétszeres büntetést jelentett az ottaniak számára. A bizottság szerint 2% csökkentésről kellene, hogy szó legyen, és soha nem kevesebb, mint 7000 tonna. Tras estamos debatiendo esta iniciativa, tenemos noticias informales de que el Consejo ha solicitado. Hivatalos információt kaptunk, hogy a tanács utasítást adott, hogy ne foglalkozunk el ezzel a témával. De hát akkor mi lesz? Szeretném tudni. Szeretném, hogyha a belga elnökség is válaszolna arra, hogy miért kérték a kezdeményezés visszavonását. Egyértelmű válaszokat szeretnék. 14 hónapja dolgozunk ezen a témán, és teljes a kavarodás. A tanács és a bizottság egyszerűen felvizezte az intézményeket. Megoldást kell pedig találnunk, szava hihetőségre van szükség ebben az ágazatban, és a 2009. szeptember óta ö, való veszteségeket vissza kell szereznünk. Most már együtt döntéssel ö, rendelkezünk, úgyhogy felelősségeinket ö, vállalnunk kell a 21. században. Az átláthatóság nagyon fontos, a részvétel is, önöknek is ugyanilyen útmutatások szerint kellene dolgozniuk. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Gallagher úr következik négy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is köszönetet szeretnék nyilvánítani mindenkinek, aki együttműködött velem és segített az Atlanti óceáni fattyú makréláról szóló jelentés megírásában. A titkárság illetve a bizottság és nagymértékben hozzájárult ehhez a munkához. Ezért köszönettel tartozunk a, következő, a különböző bizottságoknak, illetve szervezeteknek. Összefogtuk az innen befutó gondolatokat, és ennek eredménye az előttünk álló jelentés. Nagyon remélem, hogy el fogják majd fogadni. A makréla rendkívül fontos a halászati ágazat számára, és a jelentés az Európai Bizottság megvalósítási tervére, állománykezelési tervére vonatkozik, amely 2002-ben született egy Johannesburgi csúcs találkozón. A bizottságnak az volt a célja, hogy helyreállítsa a halállományt és megőrizze azt, kialakíthassa a maximális fenntartható halászati tevékenységet. Kialakult az előzetes dokumentum, és ennek eredménye a javaslat. Három évente 1997 e, óta adatgyűjtésre került sor, azonban a tudósok számára ez nem volt elegendő ahhoz, hogy az állomány egészségügyi állapotát felmérje. Ezért az előttünk álló terv egy képletet hoz létre a fatyomaklérára az ikra felmérés segítségével, és ez egy olyan mechanizmust biztosít, amely a maximális kifogható mennyiséget éves szinten meghatározza adott területekre nézve. 2009-ben az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatályba lépésével a javaslat a konzultációs eljárás hatája alól a rendes jogalkotási eljárás alá került. A jelentésemet elkészítettem, és ebben egy olyan javaslat van, amely a tanács számára rugalmasságot biztosít, tehát ezt kéri a tanácstól, az összes kifogható mennyiség meghatározása tekintetében. A belga elnökség ezt jóvá hagyta, és ez, meg, ez a jóváhagyás megvédi a tanács azon jogát, hogy ő határozza meg a halászati számokat, célkitűzéseket. A különböző politikai frakciók mindannyian hozzászóltak ehhez a vitához. Szeretném tájékoztatni a tisztelt házat, hogy a szocialisták módosító javaslatát elfogadom, azonban a néppárt és a GUE módosítóját nem, meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a tudományos tanács egyértelmű, egy olyan állományról van szó, mely teljes földrajzi területet lefedi. Hogyha a parlament elfogadja a néppárt és a GUE javaslatot, akkor az az állománykezelési tervet megsemmisítené, hiszen egy állományra két különböző földrajzi területet határozna meg. Ez pedig egy nagyon veszélyes precedenst teremtene a jövőbeli állománykezelési tervek tekintetében. Nem lehet egy halálományt ketté választani. Azok, akik ezt támogatják, azok saját személyes okból kifolyólag teszik, illetve a tagállamok érdekét követik. De most egy közös halászati politikáról van szó, és ezt szem előtt kell tartani. A spanyol és portugál kollégáknak vannak aggájaik, lehetnek is aggájaik, ezeket érték, értékelem, és a hetes módosítóban megpróbáltam belefoglalni ezeket a jelentéstervezetembe ezt a tervet megfelelő formában próbáljuk megvalósítani úgy, hogy elfogadható legyen a tanács számára, is mind, mindezt úgy tesszük, hogy figyelembe vesszük a portugál és a spanyol kollégák megjegyzéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Grabarczyk úr következik négy és fél percre. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Na wstępie swojego... Elnök úr, biztos asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, akik hozzájárultak a jelentés elkészítéséhez. Az Európai Bizottságnak, az összes árnyékjelentés készítőnek, illetve a Halászati Bizottság tagjainak támogatásukért. Teljes egyetértésre jutottunk, és egyhangúan szavaztuk meg a jelentést. Úgyhogy még egyszer szeretnék mindannyiuknak ezért köszönetet mondani. A jelentés célja hogy megvizsgáljuk a balti tengerben az érdes lepényhalra vonatkozó fogásokat, illetve a visszadobások mennyiségének csökkentését lehetővé tegyük, ami a takot életi. Ez a rendszer bizonyos halfajok esetében működik, és a 15A cikk ebben az esetben rendkívül fontos, A 2005 per 2187-es rendelet is nagyon fontos. Ugyanis a járulékos fogásokat nem lehet kereskedelmi célokra felhasználni, gyakorta nem is ehető, úgyhogy ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy élő halakat lehessen visszadobni, aminek nincs kereskedelmi értéke. Ezért ennek a cikknek a célja a fenntartható kezelése a tengeri forrásoknak. A, ö, az az, hogy a balti tengerben minél kevesebb legyen a visszadobások száma, bizonyos esetekben be kellene vezetni a teljes tilalmat is ezen a téren. Így lehet fenntartható és hatékonyabb tengeri forrás kezelést elérni. Bár az érdes lepényhal, vagy az ehhez a halfajhoz tartozó többi hal esetében a teljes tilalom a visszadobásra nem igazán indokolt, mert ez a halálományra negatív hatással lenne. Ugyanis ezt kifogásként használnák fel a tömeges ö, kis méretű tőkehal ö, esetében a Balti-tengerben. Tudományos adatokkal azonban nem feltétlenül rendelkezünk, úgyhogy most nagyon fontos, hogy dokumentáljuk a fogásokat, és teljes mértékben figyeljük a hajókat. Nagyon fontos, hogy százszerzelékos ellenőrzést vezessünk be a kifogott halálomány vonatkozásában. Egyébként a balti tengeri védelmi politika egyáltalán nem reális hosszú távon a tőkehal esetében. Szabályoznunk kell a fogásokat a balti tengeren, ugyanis ezek veszélyesek lehetnek, főleg azért, mert ez a terület rendkívül kényes terület a Balti tengeren. A Balti tenger ezért az egyik legnagyobb kincsünk a világon, a világ tengerei vonatkozásában. Tekintettel a jelenlegi éghajlatváltozásra a hal általában ö, alkalmazkodik az új ö, feltételekhez, de ugyanakkor el is vándorol eredeti lakóhelyéről, vagy változtat ívási helyén. Ezért fontosak a zárt területek a Balti-tengerben, illetve az érdes lepényhal hosszú távú védelme. Vannak olyan területek, amelyek nem védettek, de minden változtatásra oda kell figyelnünk, és felül kell vizsgálnunk a balti tengeri zárt területek kérdését is. Köszönöm szépen. Ferreira úr következik négy percben. Prezident, senyora komisszária, káros kollégás. Elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony. Az idegen fajok betelepítése az ökoszisztémák fő megzavarója, és a fő oka a biodiverzitás csökkenésének nemzetközi szinten. Ahogyan maga az Európai Bizottság is elismeri, az idegenfajok bevezetése a part melléki vizekbe, illetve a belvizekbe az Európai Unióban gyakran ö, kapcsolódott az újra népesítési gyakorlatokhoz az akvakultúrában. Ez a kérelem, a mostani kérelem egy olyan projekten alapul, amelyben különböző európai intézmények vettek, li, vettek részt, ez az IMPASS projekt, amikor is az idegen fajok környezeti kihatására összpontosítottak az akvakultúrákban. Részletesebb információkat ad nekünk ez a projekt, mint ami eddig rendelkezésünkre állt. A kockázat az idegen fajok esetében csökkenthető, sőt elfogadható szintű is lehet, hogyha az ezen fajok kiszabadulásának veszélye csökken, megfelelő ö, protokollokkal az ilyenfajta létesítményekben. Nos, a bizottság ezért javasolja az administratív terhek csökkentését, az engedélyek megkönnyítését, különösen abban az esetben, hogyha az ilyenfajta zárt akvakultúra létesítményekbe szállítanának halakat. Ez a javaslat tudományos nem tudományos eredményeken alapul, hanem egy politikai döntésről van szó, azaz meg akarjuk könnyíteni az idegen fajok bevezetését az akvakultúrákba, és ellensúlyt ként sokkal szigorúbban kell definiálnunk azokat a követelményeket, amelyeket az akvikultúra zárt létesítményeknek teljesíteniük kell, ahogyan ezt az IMPASZ projekt előírja. Ezeket a létesítményeket ellenőrizni kell, valamennyi technikai követelmény betartását, amelyet a szakemberek javasolnak, az létesítmények működése során, tehát ezeket be kell tartani. Ugyanez érvényes ezen halfajok szállítására, ezen létesítmények be, illetve ezen létesítményekből. Ezek tehát a fő problémák, amelyeket felvetek a jelentésemben, valamint a módosítókban is, amelyeket benyújtottak a bizottság eredeti javaslatához. Még egy megjegyzés. Az akvakultúra fenntartható fejlődéséhez a tudományos kutatás jelentős támogatására van szükség, a hon, honos fajok kutatását illetően egyre több halfajt kell vizsgálnunk, és ezen halfajok minőségét is kell javítanunk, illetve a környezet biztonságát, nagyon nagy megbecsülésre tartozunk ennek az ágazatnak, az akvakultúra lehetőségeit fel kell derítenünk, de környezeti szempontból is fenntartható módon kell kezelnünk ezt az ágazatot. Tehát újra kell értékelnünk a kutatási keretprogramot annak érdekében, hogy ez a fontos kutatási terület nagyobb figyelmet kapjon. Köszönetet szeretnék mondani az elnyék jelentéstevőknek munkájukért, gyümölcsöző munkát végeztek, sokat segítettek, és az Európai Bizottság a tanács szolgálatainak, valamint a spanyol elnökségnek és a mostani belga elnökségnek is köszönetet szeretnék mondani azért a munkáért, amelyet egyet, együtt végezhetünk ezen utolsó hónapok során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dameneki biztos asszony a szó. Tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is egy-két szót szólnék a hosszú távú szardella állomány kezelési tervről. Először is köszönettel tartozom Bilbao asszonynak, Bilbao Barandika asszonynak, illetve a Halászati Bizottság minden tagjának a javaslatért. Szeretném elmondani Bilbao asszonynak, hogy valóban a javaslat elfogadása késlekedett, Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy egyértelmű a bizottság mindent megtett, valóban mindent megtett annak érdekében, hogy elhárítsa az akadályokat. A Viszkajai öböl Szardella állományát összeomlás veszélyeztette, és ezért 2005-ben lezárták ezt a területet. Öt évvel később újra megnyitották, 2010. januárjában. Júliusban a tudósok megerősítették, hogy az óvatossági határon, határt fölülszárnyalja az állomány mérete. 50 ezer tonnáról van szó. Jelenleg ez az összes kifogható mennyiség, és örömmel látom, hogy a javaslat segít abban, hogy az állományt megfelelően kezeljük. Egyértelmű, hogy a hosszas bezárás pénzügyi károkat hozott a halászatból élőknek, és meg kell akadályoznunk az eset megismétlődését. Ennek egyetlen módja van, ez pedig az, hogy a maximális fenntartató hozamnak megfelelően folytatunk halászatot, és megpróbáljuk a bezárás kockázatát minimalizálni. A javaslatunk ebbe az irányba mutat, ugyanakkor fenntartható fejlődést biztosít az ipar számára. 30%-on kell tartani a halászati rátát ehhez. Köszönettel tartozom a Halászati Bizottságnak, mint a tartalmi hozzájárulásokat illetően, mint pedig az együttműködésük tekintetében köszönettel tartozom a bizottságnak. Támogatom a módosító javaslataikat, illetve támogatom azt a javaslatit is, amely 2010. januárjától életben lévő ellenőrzési mechanizmust kívánja megerősíteni. Van egy módosító javaslat, amely a négy órás szabályt megváltoztatja 41 órára. Önök is tudják, hogy az új ellenőrzési rendelet 2010. januárja óta van életben. Nem támogatom a korai módosítást, különösen azért nem, mert ez az ellenőrzési rendelet lehetővé teszi a parti tagállamoknak a kivételek alkalmazását indokolt esetben. Tehát van egy játéktér, és valóban nincs szükség arra, hogy az ellenőrzési rendeletet megváltoztassuk, de természetesen az önök kezében van a döntés. Most pedig térjünk át a második jelentésre, a Fattyú több éves állománykezelő tervére. Gereker jelentéstevő úr, illetve a Halászati Bizottság tagjai kiváló munkát végeztek a javaslat kapcsán, és őszinte köszönetemet szeretném átadni önöknek, illetve köszönetet tartozom a konstruktív munkájukért. A hattyú makréla a legfontosabb a három makrela állomány közül az Európai Uniós vizekben. Jelenleg stabil ez az állomány, megfelelő szinten van, és 2011-ben nem változtatjuk meg a TAK mértékét. Tudományos ö, tanácsot kaptunk ö, ebben a tekintetben, és ö, ez a terv, az az állománykezelő terv, ugyanúgy, mint a többi hosszú távú terv, nagyon fontos számomra, és ez meghatározza a maximális kifogott mennyiséget, tervezhetőséget biztosít, illetve stabilitást a hosszú távú terv. Az önök általános támogatása mind a tartalmat illetően, mind pedig a, a delegált hatalmat illetően azt mutatja, hogy ugyanaz a célunk. Támogatom a módosító javaslatokat, az ilyen irányúakat, illetve az ö, új ellenőző ö, rendeletet támogató módosító javaslatokat is. Mi... To adapt these in the annual tax decisions following relevant... Az idevágó tudományos tanácsot kell követnünk. Van azonban egy olyan módosító javaslat, amely nem a megfelelő irányba halad elfogadják a tanácsi elnökségi kompromisszumot, ami plusz-minusz 5000 tonnát irányoz elő. Ez az adat, 5000 tonna, egészen egyszerűen nem indokolt. A tudomány ezt nem támogatja. Miért, hogy miért döntöttünk az 5000 mellett, miért nem választottunk egy másik számot, mondjuk 7000-et? Nem tűnik megfelelő megközelítésnek ez. Nézzük a harmadik jelentést, a balti tengeri jelentést. Szeretném megragadni itt is a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a Grobácsik úrnak, kiváló jelentést készített. Ebben az esetben is szeretnék köszönetet mondani a Halászati Bizottságnak a támogatásért. Ez a javaslat biztosítja a jogi folytonosságot a politikánkban, a tavalyi évben vezettünk be jogszabályokat a balti tengert illetően, illetve bizonyos halfajok halászatát illetően. Tisztelt elnök úr, az utolsó jelentésre is ki szeretnék térni, amely az akvakultúrában jelenlevő idegenfajokkal foglalkozik. Köszönettel tartozom Ferejra úrnak, illetve az egész halászati szakbizottságnak ezért a jelentésért is. Ahogyan önök is tudják, az akvakultúra fenntartható fejlődését támogatja a bizottság az új akvakultúra stratégia keretében, ez pedig magas szintű környezetvédelmet biztosít, de ezen kívül megfelelő környezetet biztosít az akvakultúrai kultúra tevékenységhez. Az árt akvakultúra kultúrába az idegen fajok telepítése kapcsán a felesleges administratív terheket el kell hárítani, ugyanakkor védeni kell az akvakultúrát. Üdvözlöm a javaslatot, Ferreira úr javaslatát, amely további kutatási munkát irányoz elő, a költségvetéstől függően, illetve a halászati politika reformjának tükrében megpróbáljuk, megpróbálunk ennek eleget tenni. A zárt akvakultúra létesítmény pontosabb definíciója is megjelenik a jelentésben. A bizottság a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének, e, lépése előtt egy hónappal fogadta el az ide vonatkozó jogszabályokat, tehát ugyanazzal a problémával állunk szemben, mint a korábbi e, jelentésben, hiszen az, a Lisszaboni szerződés komitológiai eljárást ír elő, és az Európai Parlamentnek e, ennek kapcsán kell eljárni. Ugyanakkor formálisan meg kellett változtatni a módosító javaslatokat, és innen származik a késedelem, amiről beszéltünk. Zárásképpen szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, illetve a halászati bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Először Fraga Esteveznek adom meg a frakciók nevében a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönet az előadóknak a kiváló munkáért és jelentésekért. Először a gazdálkodási tervekre szeretnék beszélni. Nem a részletekre térnék ki, erre rámutattak az előadók is, hanem az intézményes kihívásokra, amelyeket meg kell oldanunk. A parlament egyéves tárgyalásokat követően a tanácssal úgy döntött, hogy ezen előadás, el, el, jelentések segítségével nyomást gyakorol. A parlament kész kompromisszumra a tanácssal és a bizottsággal, de ennek érdekében szükség van arra, hogy elsősorban a tanács fogadja el azt, hogy a hosszú távú gazdálkodási terv lényegét bele kell venni a jogalkotói folyamatba. Az a szerződés 43 per 2-es pontja ö, alapján. A takok és a kvóták vonatkozásában eddig konzultációról volt szó. A tanács azonban a kizárólagosságot kiterjeszti, a 43-as cikk értelmében pedig együtt döntésre van szükség. Ha azonban a javaslat egy részét új ö, szövegezéssel ö, váltjuk ki, a parlament ö, javaslatát kell figyelembe venni, ez pedig nem volna hasznos, mert ez az alapeszköze a közös halászati politikának. Köszönöm szépen, Arsenész úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Nyilván nagyon sok részletről kell ma vitatkoznunk, de ezek mögött egyértelmű az üzenet, amit közvetíteni kívánunk. Az Európai Parlament, a tanácsot és a bizottságot, tehát a többi intézményt arra kéri, hogy Döntsünk bárhogyan a halálhalományról kapcsolatban, tartsuk tiszteletbe a tudományos tényeket. Egyszerűen nem lehetséges, hogy amikor minden egyes faj vonatkozásában döntünk a halászatról, akkor politikai alapokon tárgyaljunk, hogy politikai vonalat kövessünk a tanácsban vagy a parlamentnél. Nem tudományos tényekre kell helyeznünk a döntésünket, mert csak ez alapján tudjuk eldönteni ezt, hogy mi maradt a tengereinkben, mi az, amit lehalázhatunk, Mert ezeknek visszafordíthatatlan ö, következményei lesznek mind az életre, mind pedig a halászatra. Amikor ezeket a jelentéseket megvitatjuk, arra kérjük önöket, hogy bátor, bátran lépjenek ebbe az irányba ezen elv alapján. Tartsak tiszteletbe a tudományos adatokat, amelyek biztosítják majd tengereink és a halászaink számára fenntartható jövőt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Heglund következik egy perc. Komissionár. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt biztosasszony, kedves kollégák! A Viszkályai Öböl jelentésére szeretnék összpontosítani. Kiváló példa ez arra, hogy egy ilyen érzékeny kérdést, halászati kérdést hogyan közelítsük meg. 2005-ben összeomlott a halálomány a túlhalászás következtében, és most ezt ismét megnyitották, azonban az elővigyázatosság, az óvatosság elvét kell követni, ez az egyetlen fenntartható halászati forma. Ez a frakción véleménye. A halászok esetleg úgy érezhetik, hogy ez az, az első időszakban visszaesést jelenthet, azonban ez az egyetlen fenntartató halászati forma. Köszönöm, elnök. Lövin asszonyi a szó két percre. Elnök úr, tisztelt kollégák! A Lisszaboni szerződés megváltoztatta a parlament hatásköreit a halászati politikát esetében, és ez a gazdálkodási terv, amiről most majd szavazunk, egyfajta tesztje ennek. Azt hiszem, hogy ezt a kihívást összességében jól leküzdöttük, de természetesen vannak olyan dolgok, amelyek nem működnek annyira jól. Kompromisszumokat kell kötnünk a tudományjal, és a halászati ágazattal 2005-ben a halállomány teljes mértékben összeomlott, és a hosszú távú fenntarthatóság is veszélybe kerülhet, noha rövid távú gazdasági előnyöket lehet néha remélni. ahogyan Christensen tengerbiológus mondta, a halakat épp oly nehéz megszámolni, mint a fákat, ezek mindig mozognak, vonulnak, nehéz tehát megállapítani a halálományok nagyságát, és ez elgondolkodtathat minket, amikor a megengedhető maximális fogás mennyiséget akarjuk kiszámolni, hiszen lehetetlen valamennyi halfaj tekintetében az ilyenfajta maximális mennyiséget megállapítani. Éppen ezért egy biztonsági hálóra van szükség, egyfajta mázsra, mozgástérre, az ökoszisztémát összességében kell vizsgálnunk. Remélem, hogy a jövőbeli halászati politikában ezt figyelembe veszik, valamint a gazdálkodási tervekben is a parlament, illetve a tanács részéről. Hosszú távú gazdálkodási tervekre van szükségünk, a teljes tengeri ökoszisztémát illetően egyetértek eh, Geleger jelentéstevővel abban, hogy a kvótát fel kell osztani, a makrél a állomány, a kvóta felosztása a tudományos részszerűség ellen szól. Thank you. Uh, the issues raised... Köszönöm. A vita folyamán ö, felvetett kérdések ö, az északi tengeri hajókat is érintik. Whitbyben ö, pénteken ültem össze a jogsíri halászokkal, és őket is aggasztja az a tény, hogy ö, a fennmaradó ö, brit flotta ö, hajói is kikerülnek ebből a ö, tevékenységből csak 135 napról 90 napra csökkent a halászatra engedélyezett napok száma, úgyhogy a kérdés az volt, hogy milyen csökkentés nem biztosítaná azt, hogy e, ne tudják folytatni a tevékenységüket, azt mondták, hogy bármilyen csökkentés ilyen eredménye vezet. Minden kifogott hajót a partra kell vinni, mert egyébként elpocsékoljuk őket. Mi a helyzet a kvótarendszerrel? A köz, az előző el fog tűnni. Sajnos a gazdagok irányítanak és manipulálnak, és a halászoknak ez egyáltalán nem tesz jót, a spekulációnak véget kell vetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rangel úr, következik két percre. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. A Gallagher jelentéssel kapcsolatosan, különösen a több éves gazdálkodási tervekkel kapcsolatosan a makréle vonatkozásában szeretném elmondani, hogy nagyon fontos a néppárti módosító figyelembevétele, amelyet Patraonéves néves képviselő mutatott be, és amely három célkitűzésre irányul a halászati politika területén, egyrésztről a környezeti célkitűzésre, másrésztről a gazdaságira és a társadalmira, tehát a gazdasági jövedelmezőség célkitűzésére, és a szakértők méltó ö, támogatására is. Egy dolog a nyugati makrélaállományról beszélni, és egy másik a többi makrélaállományról. A 8C zóna az a kézműves halászat területe, ahol például Spanyolországban, illetve Portugáliában, Franciaországban. Sok helyi közösség függ ettől, és aztán vannak északi zónák, ahol a halászat inkább ipari jellegű. Itt tehát egy gazdasági jövedelmezőség kérdése merül föl az északi zónában, és éppen ezért nyújtottuk be ezt a módosítót, hogy nagyobb legyen a harmonizáció, nem csupán a fő célkitűzéseket illetően, amelyek már a zöld könyvben, a közös halászati politikában is megjelennek, hanem azt illetően is, hogy legyen harmonizációja azon ajánlást illetően, amelyet a tanács adott ki a 2011-es TAK rendeletre vonatkozóan. Tehát ez a módosító a 8C zóna ö, makréla állományára vonatkozik, ez a Spanyolország, Portugália és Franciaország nyugati zónája, a főleg kézműves jellegű halászat zajlik. Szeretnénk tehát, hogy minden egyes zóna hagyományai tiszteletben tartsák, csak így módon tudjuk megőrizni a halászati politika valamennyi célját. Andrész Baré asszony, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, köszönöm, üdvözlöm Önt is. Köszönöm szépen a négy jelentéstevő munkáját. A Szartella javaslat fenntartható állománykezelési tervet fogalmaz meg, ezt a tanács azonban blokkolja. Alássák ezt az ágazatot. hogy olyan helyzetben vagyunk, amely teljesen megbénította ezt, a, ezt az ágazatot. Nem születnek döntések sem a tanács, sem a bizottság részéről, és ezért nem mozdul a helyzet. A spanyol szocialisták végig támogatták az ágazati kérelmeket a folyamat során, amelyet egyébként alátámasztanak a tudományos jelentések is, illetve a regionális tanácsadó testületek is. A biztos asszonyhoz intézném a kérdést. Lehet, hogy vissza kell vonnunk ezt a javaslatot? és oda kell figyelnünk a parlament ilyen jellegű javaslataira. Ami a a kérdését illeti, Gallagher úr javaslatával egyetértünk, egy több éves tervet irányoz elő, a tudományos alapokra támasztja ezt, és ezzel egyetértünk. A szocialisták módosító javaslatai rendkívül fontosak a spanyolok számára azért, mert Spanyolországban a halászati ágazat kézműves szinten történik, legalábbis a fatyú makréla tekintetében, és a kifogott halakat még aznap el is fogyasztják. Nagy mértékben érinteni fogja a jelenlegi jogszabály ezt az ágazatot, méghozzá hátrányosan. Azt hiszem, hogy Geleger úrnak figyelembe kell kellene vennie a parti halászatra vonatkozó javaslatainkat. Reimers asszony következik egy percre, mondja az elnök. Kollégen. Elnök úr, kollégák, tisztelt biztos asszony, köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Nagyon nagy mértékű az importja a halaknak és haltermékeknek az EU-ban, és ebben ezért nagyon fontos az itteni halak, illetve akvakultúra gazdaság támogatása. Sürgetően jobb fogási módszerekre van szükség, hogy a tengereink és a halállományaink szemére a hosszú távú létet fenntartsuk, illetve lehetővé tegyük, az akvakultúra erősebb kiépítése egyebekben lehetetlen, tehát jó adatokra van szükség, és erősebb kutatásra, hiszen csak ha tudjuk, hogy valójában mi is történik a tengerekben, akkor tudunk helyes döntéseket hozni a jövőt illetően. A túlburjánzó bürokrácia és a tudás hiánya gyakran az okai annak, hogy miért nem sikerül a gazdaságot és a környezetet védelmet összeegyeztetni, noha egyik a másik nélkül nem létezhet. Köszönöm. Romeva Irueda úr következik egy percre, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen. Ami a szardella jelentést illeti, szeretném hangsúlyozni ennek fontosságát nem csak az ágazat számára, hanem az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament kapcsolatát illetően is. Hangsúlyozni kívánom, hogy a zöldek támogatják a bizottsági javaslatot. Három megjegyzéssel élnék. A 03 tizedet nem kellene meghaladni, tehát egyetértünk a bizottság alattak vonatkozásában illetve a 25%-os határt és elfogadhatónak tartjuk. Azért, mert holisztikus gyógyítók szeretnénk lenni, nem pedig korbonsznokok, akik már csak az eset után lépnek föl. Azt hiszem, hogy itt a lehetőség a kiváló munka elvégzésére. Elnök, Kuhn úr következik két percre. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! A hozzászólásom a tanács és a parlament rendeletére vonatkozik. A tilalomra, fogáskorlátozásra, a nagy rombuszhal és az érdeslebényhal esetében. Itt nem csupán egy rendelet megváltoztatásáról van szó, hanem két fontos és kiváló étkezésre használt halfajról, amelyre az európai belső piacnak sürgető szüksége van. Éppen ezért fontos, hogy a tudomány és a halászati ágazat is együttműködjék, hogy a tapasztalatokat pontosan a visszadobások, az állomány kezelése, valamint azt illetően, hogy a mellék, a járulékos fogásokkal mi történik, azt megfelelően kiértékeljük. Minden lehetőség megvan arra, Grobácsa kolléga ezt kiválóan kidolgozta, hogy ezen a területen korlátozásokat hajtsunk végre. A 15 A cikket mindenképpen fel kell venni a rendeletbe, hallották a jelentéstevő, még egyszer világosan bemutatta, hogy közös célunk ez, és a szakbizottságban ezt el is értük, hogy a ö, visszadobásokat és a járulékos fogásokat minimalizáljuk, de vannak olyan halfajok, mint például a ö, nagy rombuszhal és a lepényhal, ahol a fiatal példányokat, vagy a méretten aluli példányokat is kihalásszák, és éppen ezért szükséges az, hogy kiváló halászati berendezéseket szelektív módon halásszunk, és a halászati időszakokra is figyelmet fordítsunk, hiszen ezek a halak a vonulásukat, vonulási irányukat gyakran megváltoztatják, a halászati területeket is megfelelően fel kell deríteni, pontosan le kell írni, a piaci értékesítési paramétereket nem szabad csökkenteni, tehát nem szabad az, hogy hal lisztet állítsanak elő ezekből a kiváló halakból, ezekre a piacnak szüksége van, és ezért változtattuk meg ezt a rendeletet. Ilyen értelemben köszönöm. Elnök, köszönöm, Kun úr. Roduszt asszony következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt Damadaki asszony, nagyon örülök, hogy ezen a héten. Négy fontos rendelettel foglalkozunk a halászati politika területén, ezeket el tudjuk foglal, fogadni, és itt van az akvakultúra rendelet, illetve technikai intézkedések a balti tengeren, és itt a bizottság és a tanácssal megállapodhatunk ezek tekintetében. Mindkét rendelet esetében a hosszú távú menedzsment egészen mást irányoz elő. A szakbizottságban nagyon sokat gondolkodtunk a megfelelő formulát, illetően ami a gazdálkodást illeti, azt hiszem, hogy a plenes tervezete nagyon jól néz ki, és örülök, hogy a néppárt is úgy tűnik, hogy belátta, hogy nincs szükség további módosítókra. Abból indulok ki, hogy holnap szintén igennel fognak majd szavazni. Egy sokkal súlyosabb problémánk van viszont a tanácssal. A tagállamok nagy része megtagadja, hogy a tanácsa szemben, illetve a jogászaikkal szemben az Európai Parlament együttdöntési hatáskörét el, hogy elfogadják, és mindezt a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követő ellen egy évvel. Én ezt hallatlannak tartom. A szakbizottságunk elnökének javasoltam, hogy egy közös levelet intézzünk az európai halászati miniszterekhez. Örülnék neki, hogyha a következő napokban meg tudnánk állapodni, hogy közösen a parlament együttes hangját hallathatjuk nem hagyhatjuk, hogy a tanács így bánjon velünk ebben a kérdésben. Elnök, köszönöm Roduszt asszony, Hatchton úr következik egy percben. Uh, köszönöm, elnök úr. Kelefer úr álláspontját támogatom, és holnap is így fogok szavazni, amikor majd eljön az ideje. Azt szeretném elmondani, hogy a több éves terv elve teljesen értelmes elképzelés, hogyha lehetővé teszi azt, hogy előre tervezhessenek a halászok, illetve a feldolgozóipar is. De általánosságban vannak igen negatív aspektusai az EU halászati gazdálkodásának, hiszen a halászó nemzetek, akik bizonyos területekhez hozzáférhetnének, döntést kell, hogy hozzanak az állomány megőrzése és kezelése vonatkozásában. Nagyon sok minden a visszadobási botrányra kapcsolódik. Skóciában egyre jobban terjed el az a nézet, hogy ez az EU szabályozás következménye. Úgyhogy reméljük, hogy a bizottság a visszadobási botrányjal kapcsolatban fellép, amit el lehetett volna kerülni, hogyha megfelelő rendelkezéseket hoznak. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Mato Adrover úr következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr Két jelentéssel szeretnék foglalkozni, amelyek példaértékűek azzal kapcsolatban, hogy mire van szükség, illetve mit nem lenne szabad tenni. A szardellákra szeretnék utalni, eh, illetve az idegen és nem honos fajoknak az apakultúrában történő alkalmazására. Eh, több mint egy éve foglalkozunk ezzel a témával, és a Lisszaboni szerződés által lehetővé tett hatáskörökre eh, koncentráltunk inkább, nem pedig a halászokra, illetve a halászatra. Igen, hosszú és partalan út, vita ez, hiszen áldozata a halászat, mert ahogy itt belebonyolodunk a vitába, a halálomány kezelésre vonatkozó terv egyáltalán nem halad előre. Nyilván a a halászok panaszkodnak, hogy mekkora terheket ró rájuk az adminisztráció, és így nem tudnak megfelelő halászati tevékenységet végezni. Őszintén szólva, a jelenlegi helyzetben a bizottságnak pozitív jelzéseket kellene közvetíteni ezen ágazatok felé. Ha pedig a idegen fajokról beszélünk, az első olvasatban elért kompromisszum szerintem jó. nem voltak főbb ellentmondások sem tartalmilag, sem politikai szempontból. Nyilván világosabb jogi környezetre van szükség, és ami még fontos, hogy az adminisztrációnak egy része eltűnjön. Meg vagyok győződve arról, hogy az adminisztratív terheket csökkenteni kell az elengedhetetlenül szükséges szintig, mert ez alása a kezdeményezéseket. Az ilyen jellegű jelentések, amelyek csökkentik az adminisztrációt, nagyon jó hírrel szolgálnak az ágazatnak, de állandósulniuk kellene a munkánkban. Köszönöm szépen. Sánchez Prezedo úr következik. Comisaria Manakis, me centro en el informe Grobarczyk Biztos asszony, elnök úr, Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, hogy első olvasatban sikerült megállapodást elérnie a tanácssal, hogy két rendeletet felülvizsgáljunk, amelyek a halászati politikára, a Lisszaboni szerződésre is vonatkoznak, és a biodiverzitás megőrzését tűzi ki célul. A halászati korlátozások a Balti-tengeren, illetve a Viszkajai öbölben olyanok, hogy hivatkozni kell a megfelelő technikai intézkedésekre ezeken a területeken. Ez kiterjeszthető a közösségi felségvizek nagy részére, a közös halászati politika köz- keretében napra készesíteni kell a különféle műveleteket az akvakultúra területén is, és eljárásokat kell kialakítani, annak érdekében, hogy a szennyeződéseket elkerülhessük, amelyek kockázatot jelenthetnek ökoszisztémánk számára. Köszönöm szépen. Kádek képviselő következik két percre. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák, először a Gallagher, Robertsik és Ferrer a kollégáknak szeretnék a jelentéseikért gratulálni, Szeretném elmondani, hogy örülök, hogy két több éves terv vonatkozásában már első olvasatban döntött a parlament. Gyakorlatilag együtt döntésről van itt szó. Nagyon örülök a halászati bizottság döntésének, mert hosszú távon egy nagyon lehalázott fajról rendelkezik. Nagyon fontos ez azon országok vonatkozásában, amelyek halásznak. A kvóták segítségével jobban meg lehet állapítani, hogy mennyit lehessen halászni. Üdvözlöm a halászat ellenőrzését, hiszen nagyon fontos lenne az, hogy a hajókat is ellenőrizzük. A Bigereger úr jelentését illeti üdvözlöm, Tudom, hogy holnap olyan jelentést fogunk elfogadni, amely a fenntartható ö, halászatot teszi lehetővé gazdaság, illetve környezetvédelmi szempontból is. Ezen terv új ö, döntési ö, módszer alapján ö, ö, született, a TAK alapján, amely hosszú távon biztosítja az állomány fenntarthatóságát. Emlékeztetnék arra, hogy milyen fontos a relatív stabilitás elve, ez ö, nagyon közel áll a szívemhez. Az előadó hangsúlyozza, hogy fontos a visszadobott mennyiség elleni harc. Sajnálatosnak tartom, hogy a tanács megkérdőjelezi a parlament új együttdöntési kompetenciáját a hosszú távú kezelés terén. Úgy gondolom, hogy a jogi alap problémáját meg kell oldani, mert a végrehajtási késlekedés negatívan hat az állományra és a halászati tevékenységre is. Definiálnunk kell a kereskedelmi célú és nem kereskedelmi célú halászatot, így egészséges vitát folytathatnánk, és Grobácsik úr jelentése is ezt javasolja. Köszönöm a minőségi munkát. Ezen kívül a teljes tiltása a visszadobásnak nem reális. Azt szeretném, hogyha a bizottság támogatná azt az ágazatot, amely lehetővé teszi a fenntartható halászatot, mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból. Köszönöm. Köszönöm, Kadek úr. Milana képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, másodpercben nagyon rövid az időm, hogy beszéljek erről. Ferreira úrnak gratulálni szeretnék. A biodiverzitást megtartani, ez mindenféleképpen kötelező dolog kell, hogy legyen, amikor a közös halászatról, illetve akvakultúráról beszélünk. A kompromisszumos módosító jó munka eredménye Ferreira kollégával aki mindezen aggodalmakkal foglalkozik. A kutatással foglalkozni kell, a tenyésztett halak minőségét is javítani kell, szigorú ellenőrzésekre, a normák betartására van szükség, annak érdekében, hogy a kockázatokat elkerüljük, illetve a környezeti egyensúlyok mód, módosulását is. A biodiverzitás megőrzése nagyon fontos, és éppen ez a legfontosabb a honos fajok tenyésztését illetően. Nos, az akvakultúrával kapcsolatos rendelet remélem, hogy megjelenik majd biztos asszony a közös halászati politika reformjának keretében, amely egy egységes, egyszerűsített szabályozás formáját ölti majd az akvakultúrával kapcsolatban. Ez tovább egyszerűsíthet valamennyi eljárást. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Úgy látom, hogy többen is jelentkeznek. Először is Valenza úrnak adom meg az út. Egy percre, tessék. Dziękuję, panie przewodniczący. Przede wszystkim chciałem podziękować koledze Grubarczykowi. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Grubarczyk kollégámnak köszönöm az együttműködést. Nagy öröm számomra, hogy egy ilyen fontos gondolat tükröződik a jelentésben. A bizottságot arra kérjük, hogy egy átfogó tervet készítsen a lepényhal, a balti-tengeri lepényhalra vonatkozóan, már nagyon régóta kértünk, hogy készüljön átfogó állománykezelési terv a lepényhalra vonatkozóan a Balti tengeren, azonban a bizottság nem adott semmilyen reakciót erre. Egységes állománykezelési rendszere van szükség a lepényhalra vonatkozóan e, ezen az élőhelyen. A lengyel halászok számára ez rendkívül fontos, az Európai Bizottság figyelmét és fölhívjuk erre a problémára. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a jelentésekért, főleg Gerihor úrnak két dolog jutott eszembe a vita során. Az első az, hogy a takok és a halászat kettéválasztása egyszerűen felelőtlen. Másodszorban, ami a visszadobott halakat illeti, talán most kellene megnézni, hogy mi a helyzet a szürke piaccal mert ezek a rendes halászati tevékenység járulékos fogásai. Hogyha visszadobjuk őket a vízbe, miért nem ö, engedjük meg, hogy ö, a ö, szárazföldre kerüljenek, és fizessünk is érte? Így ö, rengeteg import halat válthatnánk ki, ö, amely a távol-keletről érkezik hozzánk, és így a, megjelenhetnének ezek a halak az Európai Uniós piacokon. Ez egy win-win helyzetet teremtene, és értékes terméket is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Griffin úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, hogy a veszélyes fajokat megpróbálja megpróbálja megvédeni az EU, de mielőtt önmagunkat megdicsergetnénk, észben kell tartani, hogy nagyon sok kudarcot vallottunk már ezen a területen, hiszen az európai halászati politika keretében vannak olyan fajok, amelyeket a kihalás veszélyeztet. A tengerbiológusok kezében kell, hogy legyen a döntés, nem pedig a bürokraták kezében. A kótarendszert el kell vetni, hiszen ez a visszadobást emeli. Minden kifogott halat fel kell használni, az élelmiszer piacra kell dobni, meg kell akadályozni azt, hogy a halászok életével spekuláljanak a nagy üzletek. Fontos, hogy csak a halászok között kerüljön sor a kereskedelemre az ilyen kifogott halak kereskedelmére, és így a kisebb a halászok életét is meg lehet menteni. Kelly úr következik, mondja az elnök. Elnök úr, én nem vagyok szakértője ennek a témában, de mivel szigetről származom, tudom, hogy a halászat nagyon fontos minden sziget part mentén lakó számára. És a képviselő úr megismétli mindezt angol nyelven is. Nagyon fontos témáról van szó. Amikor közös ö, kótákról van szó két külön területre, ez tényleg nem jó ötlet. Ahogy Keleher úr is mondta, logikusnak tűnik, hogy a makréla hal nagyon fontos faj, és nagyon fontos, hogy tudományos adatok alapján döntsünk. Ö, nagyon sokan a visszadobott halak vonatkozásában az akvakultúra fejlesztésére gondolnak. Jó lenne, ha minden halfajta rendelkezésre állna az állampolgáraink számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ö, Megpróbáltuk a közös halászati politika árát megsatszolni az Egyesült Királyságban. 3,7 billiárd euró évente ennek az egyik költsége a támogatások, a foglalkoztatás, az elpocsékolt források, a bürokrácia költsége körülbelül 2,8 milliárd évente. Összesen, hogyha ezeket összeadjuk, akkor 11,8 milliárdról van szó. 97 ezer munkahelyet veszített ez az ágazat a 70-es évek óta, és ennek a gazdasági, illetve emberi költségét nem is lehet kiszámolni. A közös halászati politika ökológiai hatása katasztrófa. Több mint 880 ezer döglött halat visszadobnak az északi tengerbe évente. Nagy-Britannia számára természetesen a megoldás az az, hogyha kilép az Európai Unióból, visszaveszi a fenségvizeinek irányítását, és újra nemzeti szintre helyezi a halászati politikáját. Köszönöm señor presidente señora comisaria la pesquería de anchoa del golfo. elnök úr biztos asszony a szardella halászata a viszkajai öbölben súlyos csapást kapott 2005-ben. Kvótákat állapítottak meg tudományos kritériumok alapján. Ezt a tervet támogatja az ágazat, amely stabilitást kíván. A bizottságtól kérem, hogy vonja vissza a javaslatot, és vegye figyelembe azt, amit a parlament kért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Damanaki biztos asszonynak adom meg a szót. Szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek a vitához való hozzászólásáért. Nagyon érdekes volt. Először is Fraga asszonyhoz szólnék a néppárt nevében, illetve más képviselők hozzászólására, az intézményes problémákról. A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. Be kell vallanom, hogy a Lisszaboni szerződés új környezetet teremtett, és szeretnénk ezt magunkévá tenni. A bizottság támogatja azt az elképzelést, hogy az Európai Parlamentnek legyen szava a hosszú távú tervek vonatkozásában. A szerződés egyetemen utal erre. Ez a mi álláspontunk, de hogy önök is tudják, a tanács is reagál erre. Egyes tagállamok igen erőteljesen, de általánosan is reagálnak erre. Úgyhogy megoldást kell találnunk, mert különben hosszú távú terveket nem tudunk végrehajtani. Pedig ez a jövőnk. Rövid távú tervekkel már nem dolgozhatunk. Úgyhogy, hogy ebből a holtpontból kibillenjünk, talán három oldalú tárgyalásokat kellene folytatnunk, össze kellene ülni a tanácsnak és a parlamentnek, hogy megoldást találjunk, és legalábbis részben kompromisszumra jussunk, de minél előbb, mert ez így tovább nem mehet. Most leálltak a hosszú távú tervek, és el szeretném mondani, hogy vannak új javaslataink, nagyon fontos tervek vonatkozásában, a biológiai állományok területén például, és ezek nagyon fontos hosszú távú tervek, amelyek már elkészültek, és csak az intézményes megoldást várjuk erre a rendkívül kényes kérdésre. Ami a többi frakciót illeti. Üdvözlöm Eszeszisz Haklod úr és Levi úr ö, hozzászólásait, és örömmel egyetértek velük abban, hogy tényleg hosszú távú tervekre van szükségünk, és tudományos szaktanácsadásra. Nagyon világosan szeretném elmondani, hogy probléma van a halászati ágazatban. De el szeretném mondani önöknek, hogy ma egyértelmű példáról beszélünk, ami a szardellákat illeti, és ez a tény, hogy öt évre le kellett állítanunk a halászatot, ha nem öt évre, de néhány évre, egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nem me- ö, tekinthetünk el a továbbiakban a tudományos tanácsadástól. Megoldást kell találnunk, egyetértésre kell jutnunk. Tehát ez az én elképzelésem, és a halászati politika reformjának ez lenne az egyik sarkalatos pontja a szaktanácsadás. Ezen kívül abban az esetben, ha ez nem eléggé egyértelmű, és nincs elegendő adat, akkor más megoldást találjunk. Azt is el szeretném mondani, hogy a úr jelentése rendkívül fontos. Az intézkedések vonatkozásából szakpolitikánk számára. Hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon fontos, hogy az érdes lepénhal vonatkozásában megtaláljuk a megoldást. Sokan utaltak a visszadobott fogásokra. Itt tényleg megoldásra van szükség. Tényleg nem engedhetjük meg azt, hogy a halakat visszadobáljuk a tengerbe, amikor a hal annyira értékes. Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg már magunknak talán ez megoldás volt, amikor sok hal volt a vizeinkben, most azonban komoly problémával állunk szemben, úgyhogy megoldást kell találnunk, és üdvözlöm azokat a javaslatokat, amelyek például a járulékos fogások vonatkozásában kompenzálnak a halászokat. Úgy próbálunk reformálni, hogy azt a célt érjük el, hogy minél kevesebb, sőt nulla legyen a visszadobott halak száma. Nyilván megfelelő intézkedésekre van szükség ehhez, de ebbe az irányba kell haladnunk. Végezetül, elnök úr, annyit szeretném még az akvakultúrával kapcsolatban mondani, hogy csökkentenünk kell az gátló tényezőket, ami az agráriumra való utalást illeti egyetértek, egyetértek az előadóval és másokkal is, akik erről szóltak. Nos, itt azt tudom elmondani, hogy próbálkozunk, próbálkozunk a reform keretén belül, illetve szeretnénk megerősíteni a tudományos kutatást az akvakultúrás fajok terén, ugyanis tovább kell lépnünk ezen termékek esetén, az akvakultúrát szeretnénk alternatív megoldásaként kezelni. Köszönöm. Now I give floor to... Köszönöm biztos asszony, most pedig megadom a szót az előadóinknak, elsősorban Bilbao asszonynak. En primer lugar, comisaria, me hubiera gustado que me respondiera con claridad. Tisztelt elnök úr, nagyon örültem volna, hogyha el tudja mondani a biztos asszony, hogy a tanács kívánságának eleget kívánna tenni, és úgy szeretnénk, hogyha erre sor kerülnek, különösen a Lisszaboni szerződés e-parlamentnek adott jogköre alapján. A halászattal kapcsolatban már a szavazás megtörtént, és nem kérték a bizottságtól azt, hogy vonja vissza a javaslatát. Mi választ kívánunk arra kapni, hogy a tanácsnak-e kérését teljesítik-e vagy sem. Az ágazatnak határozott tervre van szüksége. Ez az ágazat már több mint két éve tudományos intézményekkel és a bizottsággal együttműködik annak érdekében, hogy észszeri szabályozást találjanak. Felelősségteljes az ágazat, öt éve dolgozik e kérdéskörben, és meg kell gondoljuk azt is, hogy ez volt az az ágazat, amely kidolgozta az álláspontját. Ez volt az az ágazat, amely nap mint nap, nap-nap után engedélyezett kvóta mennyiséget halászik le, és nagyon kis mennyiség, alig elegendő arra, hogy megéljenek belőle. Szeretném jelezni a bizottságnak, hogy jelentős, eh, vagy több helyen már fel is adtak a halászattal az miatt, mert a kóta a megélhetés nem teszi lehetővé. Az ágazat újra meg újra döntés elé állít minket, és azt követeli, hogy átlátható legyen a döntéshozatal. Úgy gondolom magam, hogy az ágazat óriási teljesítményt eh, tett le az asztalra, megérdemli a tervet. A terve elfogadása azt jelenteni, hogy eltávolodhatnánk a sötét politikai döntésektől, és végre észszerű kvótákra vonatkozó döntést hozhatnánk. Hosszú ideje követeljük az átláthatóságot, a, a 21. század pedig nem a homály évszázada. Az ágazat egyértelműen felelősséget mutat. A, a baszki a baszkföldi legutóbbi jelentés is megmutatta, hogy sokkal több az eddiginél feltételezett eh, szardella mennyiség, és ezért egyértelmű választ kérek. Now, Mr. Gallagher also... Köszönöm szépen, most pedig Gallagher úr, ő is kettő percet kap. Kö... Gallagher úr, egy kicsit közelebb menne a mikrofonhoz, mert nehéz hallani. Köszönöm a biztosnak, és köszönöm a kollégáimnak, a halászati bizottságnak, a tanácsnak, a saját frakciómnak, tanácsadóimnak a munkát. Értem, hogy technikai szinten nagyon nehéz megoldani, hogy a tanács ellenőrizett teljes mértékben a fogás mennyiségét. Azonban a minisztereknek erről még tárgyalniuk kell, és Remélem, hogy a józan paraszti éz győzedelmeskedni fog. A biztoshoz fordulván, itt a szárdelek 5000 tonnás korlátozásával kapcsolatban elmondanám, hogy szerintem ez egy nagyon gyakorlatias megoldás volt, és már egy éve alkalmazzuk, és nagyon gyakorlatiasnak kell tennünk, hogy megoldjuk itt a nehézségeket. A szocialisták felé üzenem, hogy ajánlani fögön ma az önök módosítóját. A néppárt javaslatával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nagyon óvatosan vettem be a hetes módosítót, és itt bárki, aki támogatja ezt, az annak látnia kell, hogy nagyon sok ilyen jelentés volt már ebben a parlamentben, és elképzelhető az is, hogy támogatni kell valami olyasmit, ami nem jó most is a jövőben rossz lesz. Azonban a tudományos tekintetben, tehát tudományos tekintetben rossz dolog az, hogy ezt a két dolgot ketté választjuk, és a jövőben majd ezt megtehetjük a több éves terve kidolgozásakor, hiszen ez létfontosságú a szektor tekintetében, és remélem, hogy holnap ismét a szavazáson a józanész győzedelmeskedik, és hogy ezt a jelentést pedig vállalhatja az egész parlament. Köszönöm. Köszönöm, Gelegel úr. Most pedig Grubarcsik úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer szeretném megköszönni az összes árnyékalóadónak munkáját. Mindenek előtt Ulrike Ródusznak, Kuhn úrnak és Ferreira úrnak, hogy ilyen meleg szavakkal méltatták a munkánkat, illetve a jelentésemet. Remélem, hogy ez a jelentés folytatja majd a már elfogadt megoldások gyakorlatát, és hogy a regionalizáció elve érvényesül ezen a területen is, hiszen a regionalizáció a célunk a halászati politikában. A jövőbeli halászati politika sikerét ez garantálja. Köszönöm szépen! Most pedig eh, Ferreira úr kap szót, a negyedik jelentéstevő. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy eh, és megragadni az alkalmat, hogy eh, a több éves programmal kapcsolatban elmondjam, hogy milyen módosításokat kellene elfogadnunk, olyanok, amelyeket a GUE frakció is többek között támogatott. A többek közül a hetes módosító javaslat az, amely egyértelműen meghatározza, hogy még nem egyértelmű, milyen specifikus, milyen fajokról van itt szó, amely, mi az a halmennyiség, amelyet figyelembe kell vennünk vannak olyan kis halá, partmenti halászatok, amelyek társadalmi, gazdasági megfontolásokból fenn kell, hogy tudják tartani munkájukat. De mégis a halászati mennyiség határok közé szorításával a fogyasztás csökkentésével sokkal kisebb munkájuk van, mint az ipar, a nagyipari munkával halászatot és halfeldolgozást végzők a, te, a különböző flották, a technikai felszereltség természetesen nem olyan kérdés, amelyet most részletesen meg kell tárgyalnunk, mert az előadó ezt kiválóan megtette. Viszont azonban, hogyha ugyanolyan forrásból meghatározott mennyiségű halat lehet csak lehalászni, akkor nyilvánvalóan különbséget kell tudnunk tenni a partmenti halászatok és a különböző tengeri zónákban működő halászok és halászatok között. Arra lenne szükség, hogy észszerű módon a kezeljük a mennyiséget, a halállományt, és különböző halászati zónákra osszuk fel a halászati lehetőségeket tipikus zónákra. Ezzel a meglévő halmennyiséget különböző szempontokból, a biológiai, környezeti, de a társadalmi-gazdasági szempontok alapján is meg lehetné határozni. Köszönöm szépen. So the joint debate is closed and we will be voting. Most lezárjuk a közös vitát, és holnap 11 óra 30-kor szavazunk. Most akkor áttérünk a következő